God morgon allihopa. Nu vill jag börja sammanträdet. Jag eh, eh, hälsar... Jó reggelt kívánok. Mindenkit üdvözlök az utolsó ülésünkön, itt a Nőjogi Bizottságban. A jelenlegi ciklus utolsó üléséről van tehát szó. Egy kicsit várnunk kell, egy dokumentumot kell összeállítani a koordinátorok ülésén. Egy döntés született, és a dokumentumban szeretnénk ezt közíteni, pontosabban szavazásról lesz szó az első és második pont, kész vagyunk, a harmadik pont, napirend, elfogadtuk, hogyha nincsen kifogás ez ellen. Aztán a január 23-ai, január 22-23-ai, február 12 és február 13-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Természetesen minden esetben idénről van szó. Jó, ez elfogadjuk. Aztán az ötödik pont az elnök közleményei. och vi har inga meddelanden. Och, och, och punkten 6 är information. Hatodik pont a koordinátorok döntéseiről. A következőket szeretném közölni. A szavazás előtt kapnak egy dokumentumot a költségvetéssel kapcsolatban. Szerintem kész kéne lennie lassan. Kiosztották már? Vagy még nem? Még nem osztották ki egyelőre. És három pilotról fogunk szavazni utána. Tehát megvan ez a papír? Ez most melyik? Ez a helyes változat? Mert egy új szöveget készítünk. Egy új szöveg készül majd. A néppárti javaslatot elfogadtuk, amit a koordinátorok hivatalos javaslattá tesznek. Ez az egyetlen változtatás. A kilencedik bekezdést módosítottuk a koordinátorok ülésén. Tehát megkapják majd Egy további pont a koordinátorok üléséről. Mivel, úgy, mivel ez az utolsó szakbizottsági ülés, úgy döntöttünk, hogy ha döntéseket kell hozni a jövőben, akkor azt az írásos eljárás keretében meg lehet oldani, amennyiben ez szükségesé válik, mint mondtam. Egy koordinátorok ülését is egybehívhatunk még, hogyha kell, amennyire szükségesi válik, de ha így van, akkor megteszünk Az új szakbizottság felállása előtt, ha döntésre van szükség, akkor így teszünk, hiszen hónapok vannak előttünk, amikor nem vagyunk igazán döntésképesek, ami persze nem helyes. Még mindig nem osztották ki a szöveget. Jó, nem olyan bonyolult a helyzet. Egy levélről van szó, a néppárt készített egy javaslatot, a hetedik bekezdésről beszélünk. Ugye itt ezt szerették módosítani, és végül is elfogadtuk a koordinátor külésén, ennyi még hozzá egy többsége a koordinátoroknak elfogadta. A kilencedik bekezdés esetében pedig egy újról beszélünk, egy új bekezdésről van szó, amit szintén elfogadott a többség a koordinátorok ülésén. Ez a hivatalos javaslata a koordinátoroknak tehát. Kicsit lelassítanám a döntést most. Kell két-három-négy perc, jó, hogy elolvassák. Hiszen nekem úgy tűnik. Tehát az új változat megszületett, megkapták. This will be a letter that we... Ez egy olyan levél, amelyet elküldünk majd, beadunk a rendszerbe. This is not... Okay. Okay, you, you, you see the new proposal also. Jó, tehát megvan az új javaslat. Estrela asszony. Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szerettem volna mondani, hogy a frakcióm megszavazza ezt a levelet de a hetedik bekezdésben szereplő módosítást nem támogatjuk. Köszönöm. Az eljárás során ugye elküldtük a koordinátoroknak az eljárást, és az eljárás során a nép párt két módosítást javasolt, az egyik a hetedik volt, azt követően pedig a kilencedik bekezdés következő. Módosítóként kezelem majd, hogyha ezt támogatják a javaslathoz képes, akkor viszont szavazni kell a hetedik bekezdésről, hogyha ezt így gondolják. Tehát ez egy néppárti javaslat. Jó, hogy is csináljuk? a koordinátoroknak most van egy javaslata. Tehát ugye van egy korábbi koordinátori javaslat, vagy mostani javaslat. Mindenki tudja, hogy miről szavazunk, tehát ezt először tisztázni kell. A koordinátorok ülése a, támogatta a néppárti javaslatot. Tehát van egy szocialista, egy demokrata javaslat is. Tehát csak, hogy tisztázok, miről beszélünk. Jelzen asszony szeretném hozzáfűzni, a koordinátorok ülésén vitát folytattunk a segmentation szóról, és a segregation szót váltanánk fel vele itt a szövegben, és kérdeztük a szakpolitikai osztályt, hogy mit jelent ez a szegmentáció, mást jelent. A szegregáció meg a szegmentáció az nem ugyanaz. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy enyhébb kifejezés, hanem másfajta koncepciót is tartalmaz azt gondolom, amire gondolunk valójában ebben a bekezdésben, az tényleg a szegregáció különböző munkahelyeken, különböző szakmákban, és nem a szegmentációról van szó. Ezzel azt akartam mondani, hogy támogatom a szocialista demokrata javaslatot, hogy az eredeti szöveg maradjon, és ne a néppárti javaslat tehát változtassuk vissza szegregációval a szövegben ezt a szót. Ez egy szóbeli módosító indítvány? Igen. Szóbeli módosítót terjesztek elő, hogy a szegmentáció szót a szegregáció szóval váltsuk fel. Parancsolj. Azt javaslom, hogy legyen egy kompromisszum. Mint ha két szó, mi van, ha két szó bent marad a szövegben? A szegmentáció és a szegregáció. És akkor nagyon konkrétan meghatároztuk. Nem szeretnék közbeszólni a vitába, nem is akartam igazából vitát, de lehetővé teszem, mert ezzel meg tudjuk oldani a kérdést, de a koordinátorok ülésén világossá vált, hogy a szegmentációról és szegregációról is vitát folytattunk, különböző politikai pontokról van szó, természeten ezt tudjuk mi. Hát két külön koncepcióról van szó, ha nem akarják a szegmentációt, akkor ne szavazzák meg. Ha a szegregációt nem akarják, ne szavazzák meg. Tehát szerintem elég világos volt a koordinátorok ülésén, hogy mire gondolunk. Hannibal? Egy kicsit nem akarok pedáns lenni, de a szegmentáció az nem szó, nem egy angol szó, csak egy apró kiegészítés. Tehát nem lehet, tehát nők és férfiak között meg lehet ezt de nem tudom, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy ezt befogadjuk. Cornielsen azt, hogy azt mondta, hogy ő neki van egy szóbeli módosítója, nem? Akkor szavazzunk róla. Ha a szóbeli módosító, aki a szegmentációt akarja, legyen szegmentáció, aki a szegregációt, az szavazna a szegregációra. Huber asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt akartam mondani csak, hogy a frakció megszavaz ezt a dokumentumot, hogyha szegmentáció szerepel a szövegben, a szegregáció helyett, készült egy eh, közvéleménykutatás, kutatás, a munkafeltételekről. A gender segregation szerepel ebben a kutatásban, hogy úgy mondjam. Az említett tanulmány tehát így tartalmazza, és azzal nem volt gond akkor úgy gondoljuk, hogy ez nem egy olyan erős fogalom. Ugye a koordinátorok ülésén ezzel érveltek, hogy a tartalmás, de hát ez nem is igaz. Azt gondolom nem túl erős. Maradjunk az eredeti szövegnél, ez lenne az ideális megoldás. A hetedik bekezdésről beszéltem. Vagyis a szöveg az eredeti formájában maradjon. Into account. Okay, I, I hope everything is... Remélem, hogy mindenki látja, miről van szó most az első és a kilencedik bekezdés te egyben látjuk, és ha jól látom, az elsőtől a hatodik nincsen probléma, tehát itt egyben szavazhatunk. Az első és a hatodik bekezdés esetében ezt összevonhatjuk a szavazásnál, elnézést. Ki támogatja ellenszavazott tartózkodás? Then we go. Elfogadva. Most következik a hetedik bekezdés, és most a szóbeli módosítót szavaztatom meg, és utána következik a néppárt javaslata, a szocialisták javaslatához képest. És először a néppártira szavazunk, ha az nyer, akkor okafogyottá vált ezzel a szocialista javaslat. Jó, és akkor tovább megyünk a 8 és 9-es bekezdésre. A szocialisták és demokraták az eredeti szöveget akarják, a néppárt pedig a módosított szöveget szeretné, ahogyan a koordinátorok elfogadták 20 perccel ezelőtt. Jó? Járok Köszönöm szépen. Azt akartam mondani a néppárt nevében, hogy a kilencedikről is szavazást szereznénk, szeretnénk. Jó? Akkor a kilencediket is szavazásra bocsátom majd. Jó? Szóbeli módosító nem egészen világos. Az egész bekezésre szavazunk, csak a szóbeli módosítóról. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, és ha elfogadjuk a szóbeli módosítót, akkor léphetünk tovább, akkor megvan a szegregáció már. Ez az egyetlen dolog. Ez egy ezt nem látták korábban ezt a szöveget, ugye ezt én is tudom. Ezért szóbeli módosítókat tettem lehetővé. De nem örülnék, hogyha 24 szóbeli módosító születne. Nem lenne szerencsés dolog. De természetesen megtehetik, én nem tudom ezt megakadályozni. Tehát itt van az eredeti szöveg. A koordinátoroknak van egy szövegük, amit itt elfogadunk a szövegben. És hát itt a ülésen is módosítókat terjesztetek elő. Lehet, hogy nem egészen világos, de először a szóbeli módosítóról szavazunk, és utána az egész bekezdésről szavazunk, annak függvényében, hogy elfogadtuk a szóbeli módosítót, vagy nem. Most világos? Tehát a szegregációszorról van szó. Tehát, hogyha valaki a szegregációt támogatja, akkor a szóbelit igennel kell megszavazni, hogyha nem, akkor, hogyha a szegmentáció szót akarják, akkor a nem szót, jó? Tehát ki támogatja a szóbeli módosítót? Ellenszavazat. Tehát a szegregáció esetén igennel kell szavazni, a szegmentáció esetén nemmel kell szavazni. Akik támogatják a szóbeli módosítót, ellenszavazat, látom a többség a szegregációt akarja, akkor az egész bekezdésről szavazzunk. Jó, az új szöveg a szegregációt tartom. A szegmentációt felejtsük el, nincs benne a szövegben, de a szegmentáció nyert 6-4 arányba. Nem, nem. Csak a néppárt szavazta meg. Jó, akkor, akkor Ellenőrizzük, jó? those who vote in favor for segregation, please. Tehát a szegregációt kiszavazza meg. Most tegye fel a kezét. Akik nem akarják ezt, akik a szegmentációt akarják, azok most emeljék fel a kezüket. Azt hiszem világos, hogy a szegregáció nyert, jó? És akkor a hetes bekezdésről szavazunk. néppárti javaslat és szocialista javaslat, így nevezem őket, jó? A néppárti javaslat az a koordinátorok javaslata. Ami azt jelenti, hogy kiveszük a következő részt, into a az innovatív szektor, ez IT szektor, ezt tesszük bele a szövegbe. Ez a néppárti javaslat. Akik támogatják a néppárti javaslatot, szavazzák meg. Ellenszavazat. Szerintem ellenőrizni kell. And The vote is open. Megnyitom a szavazást. Nincs kártya nálam. A szegregáció van bent a szövegben. Egy pillanat. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7-7 volt az eredmény. Akkor a szocialisták javaslatáról szavazunk. Jó? Ki támogatja? ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Nyolcadik bekezdés támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kilencedik támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. És most az egész állásfoglalásról szavazunk. Megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm szépen a türelmüket. És most a következő szavazás a kísérleti projektekről. Szóval három projektről beszélünk. Egyben meg tudunk szavazni erről? Nem, akkor nem. Akkor egyenként megyünk végig. Az első Gormai Zita javaslata kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. A Kornyelsen asszony támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. asszony támogatja, ellenszavazat. Ezt nem látom az eredményt. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Szerintem a szavazást befejeztük. A nyolcadik napi rendi pont következik ezek után. Okay, then we, then we start with uh, item number uh, eight and then... Uh, a következő, a nyolcas napi rendi pont. Üdvözlöm Manuela Szamek asszony. A az Esélyegyenlőségi Szociális Erőforrás Intézetétől, és ő fogja bemutatni az esélyegyenlőségi jelentést. Köszönöm szépen, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, és bemutathatjuk ezt a tanulmányt. Ezt a tanulmányt én magam és Flavia Peszke készítettük a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséről, Bruno Dentre professzor úr um, segítségével. Megpróbálok gyors lenni. Ez a tanulmány igen bonyolult, Megpróbáltuk felmérni azt, hogy eh, milyen mértékben járult hozzá a FEM szakbizottság az esélyegyenlőség megvalósításához az Európai Parlament tevékenységében, egy nagyon limitált rövid időszak alatt, 2011. júliusa és 2013. februárja között, tehát csak ezzel az időtartammal foglalkoztunk, erre a feladatra kértek fel bennünket. Politikai elemzés megközelítését használtuk, és a tanulmány érdekében áttekintettük az idevágó szakirodalmat, illetve az esélyegyenlőségi kutatások eredményeit, valamint az Európai Parlament munkáját is. Ez eh, nehéz volt számunkra, nem volt könnyű megérteni a különböző eljárásokat, amelyeket önök itt végeznek a döntéshozatalban a parlamentben. tekintettük a jogalkotási, nem jogás, eh, jogalkotási aktusokat, amelyeket a FEM fogadott el, illetve egy más öt szakbizottság is, és ezeket a szakbizottságokat feltüntettük a pályázatban is, amelyet kiírtunk az említett időszakban. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos a bizottság adatainak vizsgálata, és ezt megnéztük. Ezek hozzáférhetőek a weboldalon, az Európai Parlament weboldalán és más anyagok segítségével, illetve készítettünk néhány interjút az Európai Parlament tagjaival, illetve a média képviselőivel illetve a parlament hivatal, hivatalaival a tagországokban, azért, hogy jobban megértsük az esélyegyenlőség kérdések mennyire kiforrottak, illetve a média ezekkel mennyire foglalkozik, illetve az Európai Parlament mennyire aktív eh, ezekben a kérdésekben, illetve a média erről milyen mértékben számol be. Ami az mi értelmezésünket illeti az esélyegyenlőség érvényesítésével kapcsolatban a parlamentben, a FEMSAK bizottságban a legfőbb eredmények a következők. Egy jól kiforrott jogi intézmény keretet találtunk az esélyegyenlőség érvényesítéséhez az Európai Parlamentben, mind ami a testületeket illeti, azon testületeket, amelyek ezekkel az ügyekkel, kérdésekkel foglalkoznak, illetve ez vonatkozik az eljárásokra is, az esélyegyenség érvényesítése érdekében. Van azonban még mindig szükség a további javításra, a keret jól kidolgozottnak mondható, de azt gondolom, hogy a működését illetően még van javítani való. A legfőbb testületeket önök jobban ismerik, amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Ez a FAM szakbizottság, a FEM a legfőbb szakbizottság, ami felelős az esélyegyenség érvényesítéséért, a jogalkotási és nem jogalkotási folyamatokban, parlamenti folyamatokban létezik egy magas szintű és egyenlőségi diverzitásra foglalkozó csoport, amely kiegészíti a FEM szakbizottság munkáját, mivel ők az esélyegyenlőséget az Európai Parlament struktúráin belül igyekszenek érvényesíteni, és a jogalkotási folyamatban nincsen szerepük. Ezen kívül létezik az esélyegyenlőségi hálózat, ahol elnökök, alelnökök kapcsolódnak bele a munkába a szakbizottságok részéről, illetve az esélyegyenlőség megvalósítása a feladatuk más szakbizottságokban, delegációkban, ezt pedig adminisztrátorok hálózata a titkárságokon belül, szakbizottság a titkárságokon belül segíti mert ezek a testületek nagyon fontosak az esélyegyenség érvényesítésénél, itt az Európai Parlamentben. amikor megvizsgáljuk a FEM szakbizottság szerepét, illetve azokat az eljárásokat, amelyeket a parlament követ az esélyegyenlőségi ügyek érvényesítésénél, három kulcsontosságú aspektus körvonalazódik, és ezekkel a főbb kérdésekkel már foglalkoztunk az ajánlásokban is, amelyeket a végén megfogalmaztunk. Az első aspektus a szakbizottság szerepére utal a politika döntés, politika döntéshozatai folyamatban, és itt úgymond van egy deal, hiszen a FAM szakbizottságnak van egy különleges horizontális státusza, vannak kompetenciája a nők jogait, illetően az esélyegyenlőségi kérdésekben minden politikai területen, és ez nagyon fontos az esélyegyenlőség szempontjából, viszont ritkán foglalkozik jogalkotási folyamatokkal, mivel kevés olyan folyamat van, amely közvetlenül érinti az esélyegyenlőséget. Tehát a szem fő tevékenységei arra összpontosítanak, hogy más szakbizottságok munkát befolyásolják véleményekkel, illetve egyenlőségi módosító indítványokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy a FEM fő, legfőbb tevékenysége abban áll, hogy megpróbál más szakbizottságokat meggyőzni a véleményekről, esélyegyenlőségi szempontból. Tehát itt egy nagyon kemény munkáról van szó, viszont kevésbé kapcsolódik bele a jogalkotási folyamatokba, mint említettem. És van egy további dolog, a parlament további más tagjaihoz hasonlóan a FAM tagjai más szakbizottságoknak, delegációknak is tagjai, tehát egyrészt ez azt jelenti, hogy széleskörű hálózattal rendelkeznek a szakbizottságú tagok, és ez nagyon fontos véleményeik ismertététele szempontjából más politikai területeken, más szakbizottságokban, de ez azt is jelenti, hogy nagyon sok kemény munkát végeznek ennek a szakbizottságnak a tagjai. Tehát ennek a szakbizottságnak a tagjai fontos, hogy rendkívül motiváltak legyenek az egyenlőségi ügyekben. Az interjúkból, az elemzésekből, mert végeztünk, kiderült az, hogy ez a szakbizottság igenis eltökélt, az eltökéltség jelen van, a FEM szakbizottság tagjai rendkívül motiváltak ezekben az ügyekben. hogyha megnézzük a FEM szerepét a politikai folyamatban, akkor van néhány eh, fontos kulcsfontosságú eh, lépés, amelyeket a jogalkotási és nem jogalkotási eljárások követnek a parlamentben, amikor ezek a lépések rendkívül fontosak, hiszen ezek eh, hatással vannak a fám hatékonyságára. Az első fontos szakasz, a kezdeti szakasz, amikor az Európai Parlament elnöksége, illetve az elnökök értekezete kiválasztják az illetékes szakbizottságot, azt a szakbizottságot, amely a véleményt készíti, mégpedig egy speciális eh, jogalkotási aktusra. Bizonyos esetekben ebben a szakaszban születhet döntés arról, hogy két szakbizottság érvényesíti az adott jogalkotási aktust, tehát ebben az esetben kiegészítő kísérő státusszal rendelkeznek. Ez a fázis, ez a kezdeti szakasz rendkívül fontos. Tehát az, hogy a FEM közvetlenül bekapcsolódik-e a jogalkotási folyamatba, vagy sem, az itt derül ki. Tehát elképzelhető az is, hogy a FEM csak véleményt készít a később adandó módosító indítványokhoz. Mi az említett időszakot vizsgáltuk, mint említettem, a FEM szakbizottság közös vagy társult szakbizottságként csak négy esetben kapcsolódott be közvetlen jogalkotási aktusokba. Elemzésünkből az derült ki, hogy a FEM a hatékonysága az esélyegyenlőség érvényesítésében, illetve az esélyegyenlőségi aspektusok bevezetésében, a politikai folyamatban sokkal eh, erőteljesebb, amikor együtt lép fel más szakbizottságokkal. Tehát annak érdekében, hogy a FEM-et előtérbe lehessen helyezni. A FEM eh, szakbizottság elnökének feladat rendkívül fontos, hiszen az elnök támogathatja a FEM-et a közös eljárásokba való bekapcsolásban. És a FEM titkárságnak is fontos szerepe van, hiszen ők készítik elő a dokumentumokat és támogatják a tárgyalási folyamatot ebben a kezdeti szakaszban. az elnökök értekezletén például, illetve az ő döntéseikben. Tehát ez egy nagyon fontos szakasz, és itt világos szerepek vannak, amelyeket fontos betartani. Egy második nagyon fontos szakasz a jelentéstevő kinevezése, aki felelős a véleményért vagy a jelentésért. És itt a FEM jelentéstevőjének autoritása, hírneve nagyon fontos a hatékonyság szempontjából, az esélyegyenlőségi ügyek előmozdításának szempontjából a politikai döntéseknél. Tehát a jó jelentéstevő kinevezése a különböző taglalandó ügyek tükrében egy nagyon fontos aspektus, amelyet szintén nem szabad szem elől téveszteni. A sikeres jelentést, de legalábbis azon esetek alapján, amelyeket megnéztünk, egy olyan parlamenti kép, képviselő, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik, nagyon erő, erős networking készségekkel bír, különösen informális feltételek mellett, tehát jó kapcsolatot tud fenntartani az összes szakbizottsággal, illetve sok parlamenti képviselővel, nem csak a saját politikai pártjának tagjaival, hanem más politikai pártok tagjaival is, tehát nagyon fontos, hogy a sikeres jelentéstevőt egy erőteljes networking készség jellemezze, politikai presztízs, illetve az eltökéltség egyenlőségi ügyekben. Az interjúban felmerültek pozitív példák, sikeres példák, illetve ez a jelentés tevő készségeinek volt köszönhető. Ő elérte azt, hogy ezek a témák előtérbe kerüljenek. Más nagyon fontos szereplők ebben a szakaszban, a politikai koordinátorok, az ő szerepük is meghatározó, hiszen ők döntenek arról, hogy a jelentéseket, a véleményeket milyen módon oszta szét a szakbizottság tagjai között. A dehont rendszer igen bonyolult, ezt nehéz is kívülről megérteni. A titkárság és a politikai tanácsadó szerepe is fontos, hiszen ők technikai segítséget nyújtanak, illetve támogatják a különböző szakbizottságok között az interakciót. Tehát ez a két szakasz meghatározó, a FEM erőteljesebb bekapcsolása a döntéshozatali folyamatban nagyon fontos. Egy további tényező, ami szintén fontos, tulajdonképpen ez kívül helyezkedik a FEM szerepén. Ez a közvitában való szerep a parlamenten kívül, a médiában. Tehát eh, mi azt derítettük ki, hogy általában amikor az esélyegyenlőségi kérdés már önmagában is nagyon fontos éppen a közvitában és a sajtóban, akkor könnyebb a FAM szakbizottság helyzete, könnyebben be tud kapcsolódni a döntéshozatali folyamatba, illetve um, gyakran megkérik arra, hogy részt vegyen másik szakbizottsággal együtt, vagy illetékes szakbizottságként a döntéshozatalban. És majd meglátjuk mindezt. Ez nagyon fontos, ez a FEM-nek egy külső kompetenciája, viszont itt eh, igenis tehet a FEM annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet bizonyos egyenlőségi kérdésekre, illetve oda irányítsa a vitát. Mert hát a FEM szerepe a politikai egy folyamatban a jelentéstevő szerepe, illetve a közvitában való szerep, három olyan tényező, amelyek hatással vannak az esélyegyenlőségi ügyek hatékonyságára az Európai Parlament tevékenységeiben. Megvizsgáltuk ezen kívül még azt is, hogy a FEM szakbizottság az elemzett időszakban milyen tevékenységeket végzett 2011. július és 2013. február között. Megnéztük a módosítókat, a véleményeket, a saját kezdeményezésű jelentéseket, illetve a közös jogalkotási aktusokat. A véleményeknél, mint korábban említettem, volt a legfőbb tevékenysége a FEM-nek, a vélemények kidolgozása az elemzett időszakban. 33 eh, véleményt sikerült teljesen befejezni, ez azt jelenti, hogy ezek kapcsán az eljárás lezárult, illetve hozzáférhetők voltak ezek a vélemények a weboldalon is. 40 véleményt készítettek el a felmen, de 33-at sikerült ebben az időszakban lezárni. Ezt a 33 véleményt vettük tüzetesebben górcső alá. Ezek a vélemények 11 szakbizottságot érintettek, beleértve több mint 718 módosított javaslatot. És ahogy ez az álmodatokból is kiderül, megpróbáltuk osztályozni ezeket az ügyeket, amelyekkel a javaslatokban, módosítókban a FEM foglalkozott, és eh, a legtöbb javaslat eh, a gender adatokra és az eszközökre vonatkozott. Ez azt jelenti, hogy az összes olyan eszközre, amelyet használni lehetett arra, hogy például a statisztikai adatokra, a monitoring rendszerekre, gender perspektívából, a gender hatástanulmány, metodológia, gender budgeting, stb. stb. ezekben a kérdésekben. És az említett témák több mint 50%-et képviselték a FEM javaslatainak és módosítóinak, a második fele a javaslatoknak pedig szociális és gazdasági empowermentről szólt a nők esetében, Tehát nem százszerzelékos adatokat vettünk, de mint ebből kiderül, más ügyekkel kevésbé foglalkozott a FEM, például az oktatás, szolgáltatások, emberjogok, illetve a nők elleni erőszak bizonyos esetekben, például az emberi jogoknál, az a tény, hogy van egy másik szakbizottság, amely foglalkozik a emberi jogokkal, a Libeszakbizottság magyarázza meg azt, hogy miért nem született olyan sok fem javaslat, illetve módosító. Is issue. Itt pedig azt láthatják, hogy melyik szakbizottságok állították össze a véleményeket, vagy melyekeknek címezték, és ebben az időszakban, és melyeket hagyták jóvá egészében vagy részében. És 29%-ot jóvá hagytak, tehát igazából nem nagyon sokat jelent ez. Épp ezért mondtuk azt, hogy lehet, van még javítani való tehát lehet hatékonyabban jóváhagyatni ezeket a véleményeket, hiszen ez a szakbizottság nagyon sok időt töltött ezekkel, és, és ezért kellene egyre többet elfogadtatni ezekből a véleményekből és javaslatokból. Láthatjuk, hogy mely volt az a bizottság, amelyeknek a legtöbb véleményt és javaslatot címezték, és aztán azt is láthatják, hogy melyek azok a szakbizottságok, ahol egészében vagy részében elfogadták ezeket. Ez például a Költségvetési Ellenőrző Bizottság volt. De itt látják a statisztikai adatokat, amelyek érdekesek lehetnek ebből a szempontból. Az utolsó oszlopban láthatják a szakbizottságban résztvevő nők százalékát. Tehát, hogy milyen a nemek közötti egyensúly ebben a szakbizottságban, és hogy milyen arányban hagyták jóvá a javaslatokat. Úgy tűnik, hogy nem nagyon jelentős a kapcsolat ezek között. Aztán megpróbáltuk elemezni, hogy milyen tényezők befolyásolhatják a jóváhagyási arányt a női szakbizottság javaslatait illetően. És három fő feltevés volt. Az egyik a nemek közötti egyensúly a szakbizottságban, tehát hogy ha nők, több nő van a szakbizottságban, akkor nagyobb-e a jóváhagyási arány, de hát láthattuk, hogy nem tűnik erős kapcsolat a kettő között. Úgy tűnik az elemzésekből, hogy a jelentéstevőnek a kapacitása, a képessége és a kapcsolata a nőkkel nagyobb súlyt nyomalatban, azt illetve, hogy mennyire fogadják el ezeket. A kérdés az, hogy a javaslat elfogadása és a módosítók között vannak-e tehát, hogy a női szakbizottság jelentéstevője és a többi szakbizottság jelentéstevője között van-e politikai hasonlóság, tehát ugyanazon frakcióból vannak-e. És azt láttuk, hogy eh, amikor más párthoz tartoztak, akkor tulajdonképpen nagyobb volt a jóváhagyási arány, tehát itt sincs összefüggés. Aztán a téma is fontos volt. Ha a téma a közvélemény, vitái és a médiában is fontos szerepet játszik, akkor a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó módosítók és javaslatok könnyebben elfogadásra kerültek a többi szakbizottságban. Tehát az volt a fontos, hogy mennyire lényeges ez a kérdés, és nem, nem túl érzékeny pontokkal foglalkozik. Ez relevánsabbnak tűnt, mint az előző két feltevés. Itt pedig azt látjuk, hogy a módosítók és javaslatok milyen arányát fogadták el a többi szakbizottságokban, és láthattuk, láthattuk, hogy a legmagasabb az, az arányban az eszközökkel és a nők megerő, szerepének a megerősítésével foglalkozó javaslatok lettek elfogadva. Tehát láthattuk, hogy az oktatás, az iskolák, a szolgáltatások, emberi jogok, stb. is, is szerepeltek ezek között a kérdések között. Hogyha ez, ebben az időszakban be, benyújtott módosítókat nézzük, akkor 177 módosítót nyújtottak be, 27 jelentéssel vagy jogalkotási javaslattal kapcsolatban. A legtöbbet az EMPL, tehát a Foglalkoztatási Bizottságnak küldték, és amikor megvizsgáltuk a jóváhagyás arányát, akkor azt láttuk, hogy a gender mainstreaming javaslatok sokkal nagyobb arányban kerültek előfogadásra, mint a többi. Mi lehet ennek az oka? Valószínűleg az, hogy ezek nem jelentettek radikális változásokat, tehát a nők, a nemek közötti egyenlőség, stb. témája az már régóta napirenden vannak, és, és ezért nem jelentenek nagy változásokat, nem kell bonyolult véleményeket megfogalmazni róluk. Tehát ezek azokban az eszközökben, amelyek rendelkezésre áll a Női Jogi Szakbizottságnak, könnyen megvalósíthatók. A saját kezdeményezésű és a közös szakbizottsági eljárás témájában az első, tehát a saját kezdeményezési jelentések, azok olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek fontosak olyan szempontból, hogy olyan kérdésekre irányítsák rá a reflektorfényt, amelyek nem annyira nyilvánvalóak, amikor a nemek közötti egyenlőségről beszélünk. Tehát olyan területekre vet fényt, ahol e, a nemek közötti egyenlőség és a, ezeknek a témáknak mindenhol bevétele nagyon fontos. Ez alatt az időszak alatt a FEM bizottság a Libével és a Júrival négy eh, rendes jogalkotási folyamatban vett részt. És ez nagyon hatékony eszköz a jogalkotási aktusoknak a eh, szempontjából, mert eh, a mi szakbizottságunk erős szerepet játszik ezekben. A másik kérdés, röviden. Megnéztük öt másik bizottságnak a munkáját, a FET, LIBE, Agri, Budget and, és az ENFI, ENFI bizottságokét, és azt vizsgáltuk meg, hogy figyeltek-e a nemek közötti egyens, egyensúlyra akkor, hogyha a mi szakbizottságunk nem fordult hozzájuk. A költségvetési bizottságot kivéve foglalkoztak ilyen kérdésekkel, de ha megvizsgáljuk, hogy mi mást is mi másra is figyeltek, akkor azt vehetjük észre, hogy tulajdonképpen más területeken is figyelhettek volna a nemek közötti egyensúlyra. Az AFET 41 százalákában a jogi aktusoknak foglalkozott a nemek közötti kérdésekkel. A LIBE 16%-ban, és az ENVI az 7,7%-ban. Az AGRI nem, ebben az időszakban nem bocsátott ki olyan munkát, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozna, de aztán később egy, egy fontos jelentést, is ki, jelentést adtak ki a nők szerepéről a vidéki gazdaságokban. Tehát figyelnek erre, de ebben az időszakban nem foglalkoztak ilyenekkel. De a Költségvetési Bizottság nem foglalkozott nőjogi kérdésekkel, tehát ott még van mit tenni. A bizottság munkának a vizsgálata során kiderült, hogy a témáknak az időszerűsége, jelentősége nagyon fontos. Tehát amikor a közvélemény köreiben is már nagyon fontosak ezek a kérdések, akkor ezek előkerülnek. Például az AFET a fejlődő országokkal foglalkozik, és akkor foglalkoznia kell a nemek közötti egyenlőség kérdésével is ezekben az országokban, hiszen erről nagyon sokat beszélnek Európában. Akkor összefoglalásként nézzük, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztunk meg. Először is láthattuk, hogy milyen fontos szerepet játszik a fennbizottság, a jelentéstevőnek a szerepe, és hogy mennyire jelentős a téma. Mit, min javíthatunk? A Női Jogi Szegbizottságnak a parlamenten belül és kívül is foglalkoznia kell a nő a nemek közötti e, egyenlőség kérdésével, különösen e, a Költségvetési Bizottságban van az úgynevezett gender budgeting, tehát a nemekre koncentráló e, költségvetési intézkedések, amelyekben előre lehet lépni, és ezeket kommunikálni kell mind a parlamenten belül és kívül. És be kell vonni a különböző szereplőket eh, ezekbe a, ezeknek a kérdéseknek a vitájába, és eh, nyilvánvalóvá tenni számukra, hogy nagyon fontosak ezek a nemi kérdések. Aztán a nők szerepét a döntéshozatalban is eh, erősíteni kell, és pedig a koordinációs szinten. Tehát amikor társult bizottságokról van szó például, vagy, vagy közös bizottságról, akkor ezt erősíteni kell. Aztán más szakbizottsággal való társulást is erősíteni kell. Egy úgynevezett elkötelezettség előtti társulást. Tehát nagyobb együttműködésre van szükség. Aztán a vélemények kiválasztásában is van fontos mondani, lehet, hogy nem kellene, hogy olyan sok véleményt fogalmazzunk meg, hanem ki kellene választani egyet, amelyben hatékonyabb munkát tudunk végezni. Aztán a módosítók megfogalmazásába bevonni másokat, akik nem a fennbizottság tagjai, végül pedig a nemek közötti egyenjogúság kérésével foglalkozó testüléseket jobban bevonni, jobban összehangolni a munkát. És a gender mainstreaming eh, kérdéseit képviselőknek a FEM bizottság tagjainak kell lennie, vagy ha ez nem lehetséges, akkor legalább a FEM bizottság tagjaival való együttműködést kellene erősíteni. Ezen kével a parlament eh, kapacitását is növelni kell a hatás eh, vizsgálat nagyon fontos téma az Európai Parlamenten belül, és lehet egy nemi hatástanulmányt bevezetni, egy olyan eljárást követni, amikor jogalkotási aktusokat hozunk létre, ezen kívül tanulmányokat is támogatni, mert ezek az eszközök nagyon fontosak abban, hogy megértsük, hogy mely területeken fontos a nemek közötti egyenlőség, és e, konkrét e, képzésekre is szükség van ezen kérdéseket illetően, és szükség van arra, hogy az asszisztenseket, a gender mainstreaming adminisztrátorait és a FEM szakbizottság titkárságát is ebbe bevezessük. Köszönöm. So much. Uh, Köszönöm szépen. Most svédre váltok meg én. Köszönöm még egyszer az előadást. Jó, tehát csak angolra váltok, hogy hallja, amit mondok. Azt hiszem, nagyon fontos témákat vetett fel. Nagyon érdekes látni, a saját szakbizottság elemzését, hiszen nagyon sokat lehet tanulni, ebből számos tanulságot lehet levonni, tehát egyfajta külső látásmódot alkalmaz, tehát fontos, hogy ez a tanulmány megszületett, és ebből tanulni tudunk a jövőben. Néhány kérdésem van aztán persze, de ezt először Cornielsen asszony kérdező, de éppen most nincs itt. Hát akkor én foglalom, svédül folytatom. Már hallottam öntől, hogy állásfoglalást kíván elfogadni. Értem, hogy mit szeretne elérni. A számos állásfoglalás egyik oka az, hogy egyszerűen a többi szakbizottság nem hajlandó eléggé figyelembe venni az egyenlő elbánás elvét. Segíteni akarunk a többi szakbizottságnak ezek után, hogy az egyenlő elmenes a nemek közötti egyenlőség perspektíváját a magukévá tegyék. Számos módosító a nemek közötti egyenlőség témájában nem jár kellő hatással. Előfordulhat, hogy egyes szakbizottság bizottságok aktívabbak ezen a területen, hajlandóbbak ezt figyelembe venni. Ha ezt sikerül elérni, akkor kevesebb állásfoglalásra van szükség. Mert egyes szakbizottságok, mint mondtam, járók ebben, és magukévá teszik ezt a fajta látásmódot. Akkor a többi szakbizottságot kell megdolgozni, és ön azt mondta, hogy a költségvetés egy fontos probléma, az EU szövegei azért elég jók. A nyolcadik cikk a Lisszaboni szerződésben azt tartalmazza, hogy az összes szakpolitikának figyelembe kell vennie a nemek közötti egyenlőséget. Ez célként megfogalmazódik, csak a gyakorlat. Ugye ugye, hogy lehet egy költségvetés semleges a nemek szempontjából, nem olyan egyszerű ezt megvalósítani, és ez egy döntő jelentőségű kérdés. Itt egyszerűen rengeteg tennivaló van még, hogy ezt a költségvetési tervezésen figyelembe vesszük. Köszönöm szépen. Kliviti asszony. Köszönöm szépen. Rendkívül fontos volt számomra, hogy részt vegyek ezen a mai napon, és meghallgassam önt kinyomtattam a tanulmányt, és elemezni is fogom természetesen, de azért nagyon fontos volt, hogy meghallgassam, amit ön mond el ezzel kapcsolatban. Számos dolgot fel akartam vetni természetesen, de közvetlenül megkérdezném az alábbiakat. A férfiak szerepe mi a gender témákban? Van itt egy elnökünk például a szakbizottságban, ez az én szempontom, szempontjaim alapján egy hasznos dolog, de az ön véleménye szerint a férfiak nők közötti partnerség szerepe mi, hogyha a gender témáját közelítjük meg úgy általában? A második pont, ön elmondta, hogy vannak szakbizottságok, akik egyszerűen elfelejtik a gender dimenziót. A gender ügye ő szerintük nem tartozik hozzájuk, ez valami külön téma, de valójában a problémát kéne elemezni ilyen alapokon, még az a gender témából. Ez szinte automatikussá kellene, hogy váljon. El tudjuk képzelni, hogy készítsünk ajánlásokat az összes szakbizottság számára itt az EP-ben, hogy ne felejtsék el, ne tévesszék szem elől, hogy az összes döntésükben, az összes lépésükben arról van szó, hogy befolyásolják a férfiakat és a nőket, és persze a kettő között vannak különbségek, amiket figyelembe kell venni. Az utolsó pont pedig van-e valamilyen stratégiája, hogy hogyan kommunikáljuk ezt? Lehet, hogy most túl nagyot mondok, de hát itt nem sokára választások vannak, parlamenti választások tehát figyelembe tudjuk eh, venni azt, hogy a politikai pártoknak az európai tagállamokban küldjünk egy levelet, és azt mondani nekik, hogy figyeljetek oda, ügyeljetek eh, a formára, a részvételre, tehát a személyek részvételére, akik jelöltek a ti nevetekben, akiket ti akartok delegálni az Európai Parlamenti. Nézd, Figyelnek erre, mert sajnos nagyon kevesen érdeklődnek ez iránt, és nagyon kevesen mélyülnek el a gender ügyébe. Ezzel mindjárt a végére is Van egy csomó helyzet, ahol nagyon sok kolléga az Európai Parlament részéről azt gondolja, hogy a nők ügye ez a nő, nők ügye. Köszönöm szépen, hárman jelentkeztek még. Ezért arra kérem, hogy lehetőleg röviden mondják el a hozzászólásokat. Luling asszony, parancsoljon. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem, de egy látogatói csoportom volt. Hallottam viszont egy részét ennek az előadásnak. Én egy kicsit meg vagyok lepődve, el kell, hogy mondjam, Egy kicsit vicces ez a dolog. Az, hogy valaki az Európai Parlamentben, akit uh, 79 óta közvetlenül uh, választanak meg, és valaki ide jön hozzám, és azt mondja, hogy mi hogyan szerveződjünk. Én azóta vagyok tagja a FEM-nek, amióta létezik, 34 évvel ezelőtt, 65-ben már készítettem jelentést, annak idején még nem volt FAM szakbizottság, a Szociális Szakbizottság foglalkozott az ilyen témákkal, az első jelentésem az anyasági szabadság védelmével fogalmazott, 65-ben ajánlásokat fogalmaztam meg, és el kell mondjam, hogy nem az a benyomásom, más szakbizottságoknak is tagja vagyok, a gazdasági szakbizottságnak, például a gazdasági és monetári szakbizottságnak, a mezőgazdasági szakbizottságnak. Ön említette azt, hogy a szakbizottságok nem veszik figyelembe az esélyegyenlőséget, ez nem igaz. Én nem régiben emlékszem arra, hogy órákat vesztegettünk azzal az ekonban, hogy a kinevezésről beszéltünk arról, hogy nőt nevezzenek ki az Európai Központi Bank elnökévé. Elhalasztottuk a kinevezést, amúgy az én országom jelöltje volt, mivel nem volt nő. De nagyon sok minden sikerült elérnünk. Én az Agrinak is tagja vagyok, és ott is számos jelentés készült a nők helyzetéről a mezőgazdaságban, és én nagyon sok elsorási indítványt eh, írtam, módosítót például az egyenlő bánásmódról, a nők és férfiak egyenlő bánásmódjáról, különösen a mezőgazdaságban, hiszen mindenkinek egyenlő jogai vannak. Nemrégiben készült ez a jelentés, amit időközben sikerült elfogadni, és ebben a szakbizottságban sikerült a miniszterek tanácsával együtt elérni azt, hogy fontos e, szociális e, biztonságot teremteni a házastársaknak is a mezőgazdaságban. Tehát a mezőgazdaságban dolgozók házastársainak. Tehát azt gondolom, hogy itt ön nyitott kapukat döngelt, és el kell, hogy mondjam, ön ezt nem élte meg, amikor megszületett a FEM, annak idején igenis nagyon jól tudtuk azt, hogy hol kell véleményt készítenünk, milyen témákban. Lehet, hogy nem készült annak idején túl sok kezdeményezésű jelentés, annak idején nem volt ez annyira divatos dolog. De azt mondani, hogy az Európai Parlament azóta, amióta létezik, nem tud megfelelően foglalkozni a nők jogaival, és ezekkel a problémákkal, ez egyszerűen nem igaz. Én tanulja voltam mindennek, és tudom, hogy ez nem igaz. Én nagyon sok jelentést készítettem, nagyon sok állásfoglalás indítványt, 65 óta saját kezdeményezésű jelentést, annak érdekében, hogy az egyenlő bánásmódot sikerüljön megvalósítani. És nem kell úgy tenni, mintha az Európai Unió nem foglalkozna az egyenlő bánásmód kérdésével. 75 óta Eh, létezik mindez. Úgy tűnik, hogy a eh, gombos tojásot akarjuk újból eh, felfedezni. A 12-11 per 11-es irányel foglalkozik az egyenlő bánásmóddal, ez minden témára kiter, minden területre, és ezt ennélkül nem tudtuk volna az anyasági szabadságot jobban megvédeni, hogyha ezt nem fogadtuk volna az Európai Parlamentben. Egyetlen miniszterek tanácsa sem lett volna hajlandó velünk tárgyalni enélkül. Tehát próbáljunk meg arra koncentrálni, ami a tényeket tükrözi, az irányelv, ami az anyasági szabadságra vonatkozik. Van egy irányelv a szülői szabadságról is. A szociális partnerek erről vitáznak, lesz irányelv, az apassági szabadságról, és igenis ezt tovább kell vinni, de nem kell úgy tenni, mintha az Európai Parlament nem foglalkozna ezekkel a kérdésekkel. Tehát egy kicsit vicces az, hogy ön ide jön, és ilyeneket mond, tehát ide jön valaki, és azt mondja, hogy mi hogyan szerveződjünk ebben a házban, azt gondolom elegen vannak, akik ezt nagyon jól tudják. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, senki se állította, hogy nem lett volna haladás. Inkább arról a szó, hogy kevés haladás történik, vagy kis haladás történik, csak Hannibal asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm az áttekintést, nagyon érdekes volt. Úgy gondolom segít is nekünk a munkánkban és talán ki kéne nyomtatni, és terjeszteni kellene, mert egy ténylegesen érdekes dokumentum ez számunkra. A gender mainstreamingről légóta beszélünk itt, az, beszélünk, és Luling azt hogy igaza van, és amit a jelentése bizonyít, hogy jobbá vált a helyzet, haladtunk szépen, de még nem értük el azt, amit szeretnénk. Ez az a kihívás, amiről beszélnünk kell, hogy hogyan tudjuk az egész ügyet előre lendíteni. Azt gondolom, hogy világos, ami történik, hogy sok minden elérhető a foglalkoztatáson keresztül, és Látható, hogy erre fókuszált. Elkerülhetetlen természetesen, hogy ebben lépni kell, és itt az EU-nak ezt szorgalmaznia kell. De azt gondolom, a költségvetési ügye azért aggodalomra ad okot. Itt azt látjuk, és azt bizonyítja ez, hogy nem sikerül az üzenetünket eljuttatni oda, hova kellene. Igyekszünk beszélni másokkal, tehát és képviseljük, hogy a gender mainstreaming bekerüljön mindenhova, és hogy vannak ilyen irányú kezdeményezéseink, és amit a jelentésem mutat, hogy haladtunk ugyan, de nem eleget. Nyilvánvalóan nem sikerült elérni azt, hogy bekerüljünk mindenhova, hogy ezt figyelembe vegyék, pedig ennek kéne történnie. Az, az elnöke konferenciája hogyan képes itt tenni valamit, hogyan illik bele ebbe a képbe. Talán hozzájuk kéne eljutatni bizonyos dolgokat, hogy ezt jobban vegyék figyelembe, ilyen magas szinten tehát. És hát a frakciókon keresztül kéne talán közelíteni. Vannak különböző szintjei a szervezeteknek, ahol érdemes lenne ezt megjeleníteni. Ezt a jelentést például el kellene juttatni nekik, de úgy gondolom, hogy a következő mandátumunk során ebbe az irányba kellene törekedni. Egyfajta stratégiát kéne kidolgoznunk a jelenlétünkre, a megjelenésünkre. Ami, amit tettünk, ugye eddig az egy kicsit szétszórt volt, mindenhol jelen voltunk, de nem eléggé. És a költségvetés az nagyon fontos, hogy ebben haladni tudjunk. Jó lenne, hogyha ezen a területen lépnénk tovább. Tehát itt van például ez a jelentés, hogy ezt bemutassuk másoknak, és ez segítene abban, hogy hogyan tudunk ajánlásokat megfogalmazni, amiket aztán átültetnek a gyakorlatban. Köszönöm szépen. Az Estrella asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szóló kollégákhoz tudok csatlakozni, akik köszönetet mondtak azért, hogy megszületett ez az átfogó és terjedelmes tanulmány. Fontos és hasznos is egyben, hiszen eh, a szakértő szempontjait összhangba kell hozni a politikus szempontjaival, perspektívájával, és így lehet megérteni, hogy mi történik valójában. Persze mindenkinek megvan ebben a maga szerepe, bonyolult, összetett világban élünk, a döntéshozatalban nehéz dolog politikai szinten lépni, de azt megmutatja a tanulmány, hogy ezzel nehézségünk is van még mindig. Egy mentalitásbeli probléma még mindig fennáll, még mindig léteznek sztereotípiák és előítéletek. Sőt, politikai szinten is. Az a helyzet, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség csak akkor kerül előtérbe, akkor figyelünk rá, hogyha választási kampány van, mert ez egy politikailag korrekt dolog, ezért csinálják. Nem azért, mint meggyőződtek volna róla sokan, hogy erre szükség van. És hogyha áttérünk a gyakorlatra, akkor nem jön létre a szavak és a tettek közötti összhang. Most pedig nézzük magát a tanulmányt. Néhány kérdést szeretnék erre vonatkozóan feltenni. Az egyik kérdés nagyon fontos a szememben, az az aktuális gazdasági válság. Itt az férfiak és nők közötti egyenlőtlenség még erőteljesebben megmutatkozik. A foglalkoztatás területén például a bér szakadék esetében nagyobbak lettek a különbségek a bérezésben a nők és férfiak között. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tanulmányok úgy át alapján és a konkrét tanulmány alapján is arra következtethetünk-e, hogy vannak negatív hatások ténylegesen az egyenlő elbánás területén a válság miatt. Tehát a válság és a nemek közötti egyenlőség viszonya. Tehát, hogy megállapítható ez empirikusan. Egy további fontos kérdés. Levonhatjuk-e azt a következtetést, hogy a nők kevésbé vesznek részt a döntéshozatalban, még az európai intézmények szintjén is, konkrétan az Európai Parlamentet is említhetnénk. Van -e ennek kihatása a polgárok mindennapjaira? Lüling asszony ugye már azt mondta, hogy elege van ebből, amit mondok. Ő késve érkezett, nem hallotta a tanulmány, de hát nyilván más kommentárok is lesznek még. Tehát, mint mondtam, az elejétől kezdve nem volt jelen. Ami a nők egyenlő elbánásának problematikáját illeti, az nem elég, hogy mindenki csak hivatkozik a saját tapasztalataira, és más nőket támad, és támadják itt a szakbizottság munkáját is. Nagyon fontos jelentéseket fogadtunk el, például amit én is készítettem, az anyasági szabadság irányelv módosításával kapcsolatban, amit aztán az Európai Parlament nagy többséggel tudott elfogadni, tehát azért haladunk, nem mondjuk, hogy e, ennek a jelentésnek nem volt értelme, vagy az Európai Tanács végül is szintén belement ebbe. Azt szokták mondani, az Európai Tanács az, amelyik ö, e, prioritást élvez a parlamenttel szemben, és keresztül viszi az akaratát, de ez nem egészen így van e, szerintem. Az Európai Parlamentet közvetlenül választják a polgárok, a tanácsot nem közvetlenül választják. Vagyis, hogyha merkantilista módon látja az életet a tanács, akkor azt mondhatjuk, hogy a, az EP pedig az Európai Parlament szociálisan közelít a kérdésekhez. Mi jobban szem előtt tartjuk a családokat, a nőket és a gyerekeket. Tíz éve vagyok képviselő az Európai Parlamentben, sőt, ennek a szakbizottságnak az alelnöke is vagyok. És arra tudok panaszkodni, hogy a nők gyakran kevésbé veszik komolyan az egyenlő elbánást, mint a férfiak. Köszönöm szépen. Zamek asszony kap még egyszer szót. Arra kérem azonban, hogy lehetőleg röviden reagáljon az eddigiekre, hiszen 12 óráig még további két napi rendi pontunk is van. Csak egy néhány szót szeretnék szólni reakcióként. A gender mainstreaming ez egy bonyolult dolog, és nagyon nehéz végrehajtani. Azt gondolom, hogy amit a parlament tett az elmúlt években, az egy rendkívül fontos dolog volt, és az egyik eh, leginkább előre haladott eh, intézmény ebben a témában az Európai Parlament. Amit tettünk, az távolról sem jelenti azt, hogy nem tettünk semmit. Fontos, ez egy teljes fejezetet jelent, hogy mit tettünk. Igenis, fontos az Európai Parlament a gender mainstreaming végrehajtásában és kifejtésében, és hogyha kintről nézzük a dolgokat, az egy hasznos dolog, hogyha kívülről látjuk, egy néhány fontos pontot ki kell ragadni, ezeket meg lehet gondolni, végig lehet gondolni, hogy hogyan tudunk ezek alapján tovább lépni és tovább haladni ezen az ösvényen. Amit tettünk az az, hogy számos témát bemutattunk, és ez az önök feladata, döntsék el, hogy bizonyos reflex sziókat elérjünk, és önmaguk gondolják végig, hogy hova is jutottunk azt gondolom, hogy én a végén mondtam is egy néhány ügyet, témát, sőt javaslatot is tettem, amiket érdemes lenne megvitatni, és hogy hogyan tudnak haladni ezen a területen, vagy ezeken a területeken. Az egyik téma az az volt, hogy legyünk szelektívebbek, válogassunk jobban, bizonyos területeken a gender ügy elég jól előhaladott, aztán máshol kevésbé, ez egy fontos erőforrás, tehát vannak emberi erőforrások és pénzügyi források is természetesen, és ezek azt indokolják, hogy nem lehet mindent csinálni. Jól kell válogatni, nagyon hat hatásosak, hatékonyak tudunk lenni, hogyha eldöntjük, hogy célzottabban hogyan tudunk haladni. A kommunikáció is rendkívül fontos, tehát hogy kifelé megmutassák, mit is tesznek valójában a média aktivitást is vizsgáltuk. Az Európai Parlament, hát ha összességében vesszük, a gender ügyekben nem eléggé aktív, azt kell, hogy mondja. Nem látják eléggé, hogy a gender ügyet a, az Európai Parlament kommunikációja eléggé képviselni. Itt azért lehet nem tenni. A másik ügy a férfiak szerepe rendkívül fontos, hogyha ebbe be tudják vonni a férfiakat, tehát a gender témájába bevonják a férfiakat, hogy ez mennyire fontos, meggyőzik őket, mert egyre világosabban látjuk, hogyha gazdasági növekedést akarunk, szociális növekedést akarunk Európában, akkor a nőket jobban be kell vonni, mert különben leállunk. Az összes többi ország halad, mi viszont leállunk, mert ö, ö, fontos részét a lakosságnak, a felét nem vonjuk be. És ö, nagyon jól képzett lakosságról van szó, tehát erőforrással pazarlunk, erőforrást pazarlunk politikai, gazdasági, szociális ügyekben. A válságról is beszéltek. Mindeddig a férfiakat jobban érintette, a válság, mint a nőket, de a költségvetési csökkentésekkel a megtakarítások lecsapódhatnak a nőkön, ezt látni kell. Tehát itt a szociális ellátásokról van szó. Szóval a jóléti politika esetében látunk egy nagy kockázatot, hogy a nőkre jobban rárakodik ez a nehézség, hogy ez történik. A politikai képviselet is rendkívül fontos. Olaszországban néhány nappal ezelőtt a parlament leszavazta, leszavazott egy eszközt, amelyel a gender egyenlőséget, a férfiak és nők közötti egyenlőséget akarták elősegíteni a választási listákon. És az összes pártban lévő férfiak, jó, nem az összes férfi, de az összes pártban lévő férfiak leszavazták ezt az ügyet, és azért ezek nagyon fontos témák, sőt, az európai parlamenti választások szempontjából is fontos lesz ez, és a következő ciklusban ezzel nagyon kell foglalkozni, hogy garantáljuk a garanciára szolgáló eszközöket biztosítsunk a nők részvételére a parlamentben. Aztán eh, az elnökök konferenciának szerepe, eh, persze, vannak javaslatok erre vonatkozóan a jelentésben, tartalmaz, tehát ilyeneket, ezek fontosak. Mi úgy látjuk, hogy, és hogy itt a szakbizottság elnök egy férfi, az egy nagyon jó és fontos dolog jobban elfogadják a többiek. Sajnos még mindig ez a helyzet, hogy elfogadják. Így. Azt tudom mondani, nagyon jó munkát végeztek, és remélem, hogy a következő ciklus ebbe az irányba halad, ezen az úton megy tovább, és tovább végzik jól a munkájukat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nagyon értékes információkat kaptunk, ezt meg kell nézni alaposabban, ön is mondta. Minden esetre nagyra becsüljük, hogy eljött és elmondta az ügyeket. Valószínűleg igaza van. A férfiak inkább a férfiakra hallgatnak, mint a nőkre. Ez az valóság. De ez egy hát, kellemetlen dolog így. Sajnos ami a kritikát illeti a tanulmányjal kapcsolatban, a szakpolitikai osztály készte ezek, ezt a jelentést, mert a hatásokat próbáltuk felmérni, amit a gender mainstreaming az egész Európai Unióban támogat. Kerni Elszen asszony kezdetektől fogva várta, hogy, és amellett volt, hogy ez elkészüljön, hogy milyen hatást tudunk elérni. Örülök, hogy eljött és be tudta mutatni. Ez egy fontos dolog, mert valak, hogyha kívülről jön valaki és elmondja, miről van szó. Persze mi azt kezdünk, valamit akarunk, de örülök annak, hogy el tudott jönni és bemutatta ezt a tanulmányt. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk az, az ENSZ népesedési alap eh, témáját. Eh, a, jelentésről van szó, a népesedéssel foglalkozik, és e, jelenlegi helyzetről kapunk majd beszámolót a vendégünktől, és remélem, hogy 10 perc alatt meg tudja csinálni, meg tudja tartani az előadását. Örülünk, hogy eljött, fontos számunkra, ez jobb, hogyha valamilyen viszonyrendszeren belül látjuk az itt végzett munkánkat. Mindjárt szót is kap. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő, kedves kollégák! Hatszáz millió lány él a világon, több mint 500 millió fejlődő országokban él. A lányok lehetőségei, esélyei fiatalkoruk alatt határozza azt meg, hogy később képességeik tudatában megerősödött aktív polgárokká válhatnak-e, és ezeket a képességeket, lehetőségeket családjaik és közösségeik javára tudják-e fordítani. A korai terhesség nagyon gyakran veszélyezteti ezeknek a lányoknak az egészségét, oktatáshoz való hozzáférését, jogait. Az UNFPA jelentése értelmében, a 2013-as jelentés értelmében az anyaság eh, eh, gyermekkor címében hangsúlyozza azt, hogy gyermekekre illetve a fiatalkori terhesség, a tinédzserkori terhesség hatással van a lányok egészségére. Nagyon fontos, tehát ezekkel a kérdésekkel emberjogi szempontból is foglalkozni. Az elmúlt hónapban az ENSZ, az ECPD 2014-es globális jelentésen túlcímű jelentést készített el, és ezt a programot, az akciótervet Kairóban sikerült elfogadni, a Nemzetközi Népesség eh, Növekedéssel foglalkozó konferencián. Az előadásomban a tinédzserkori terhességre szeretnék eh, összpontosítani, és mindkét említett jelentés eredményeit összefoglalni. Az anyaság és a gyermekkor globális probléma, nézzük meg tehát a tényeket. A fejlődő országokban minden évben 7,3 3,1 millió gyermek, illetve lány ad életet 18 éves kora elől, 7,3 millió, illetve 2 millió fiatalabb, mint 15 éves, és 90%-a a születéseknek a házasságon belül születik, 18 év kora, alatt, tehát a gyermekkori férhez adás, feleségül adáshoz kapcsolódik a fiatalkori terhességek nagy része, nagyon gyakran sokkal idősebb férfiakhoz adják őket eh, feleségül, ők maguk is gyermekek még. Hogyha mostani trendek folytatódnak, akkor 2020-ra 142 millió fiatal lány fog megkezdősödni 18 éves kora előtt. Minden térségében a világnak a szegény, nem jól képzett iskolázott, alacsony iskolázottságú lányokat érinti ez a probléma jobban vidéki térségeken etnikai kisebbségek tagjai, mar marginalizált csoportok tagjai, akik nem férnek hozzá szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódó információkhoz, szolgáltatásokhoz. A jelentés arra a következtetése jutott, hogy a tínédzserkori terhesség sokkal súlyosabb probléma a fejlődő világban, mint a fejlődő országokban fejlett országokban, az ipari, iparosodott országokban 6 ezer, 680 ezer születés történik, illetve 680 ezer esetben szülnek fiatalkorú anyák. A térképen kiderül 18 év kor alatt, hol születik a legtöbb gyermek, pirossal a leginkább érintett országok, itt 30%-os ez az arány, 20-30%-os a narancssárgával jelölt országokban az arány, a Szaharától délre fekvő Afrika és dél részekben, a sárga részek pedig 10-20%-ára vonatkoznak a 18 év kor alatt a lányoknak, a kékkel jelölt országokra vonatkozóan pedig nincsenek adatok. Nézzük meg a gyermekkori, tínédzserkori termesség hatásait. Hogyha egy fiatal lány tárhás lesz, vagy gyermeket szül, akkor egészsége, oktatása, megélhetési lehetőségei, potenciája veszélyeztetettek jövőjére nézve, és egy életre szegénységbe, kirekesztettségbe, szegénységbe kerül. Nagyon gyakran az anya ezt örökíti gyermekére, és a gyermek már eleve negatív helyzetből indul, és ez egy intergenerációs kört hoz létre a marginalizáció, kirekesztés, szegénység szempontjából. A gyermekkori terhesség, gyermekszületés költségei pedig szintén sújtják a családot, a közösséget, illetve az adott ország gazdaságát is hatása van mindezekre. Tehát egyértelmű egészségügyi hatása van a lányra és a gyermekre nézve is a tínédzserkori terhességnek a 15-19 év közötti lányok halálának nagyban a fiatalkori terhesség, gyermekszülés az oka a fejlődő országokban. Ezek a statisztikai adatok tragikusak és a 10-19 év közötti lányok közül 3,2 milliót érint a nem öm, öm, biztonságos abortusz. illetve nagyon sok szülésre együtt érő betegség érinti őket. Azok a tínédzser lányok, akik terhesek lesznek, nem tudnak megfelelően táplálkozni, körülbelül a fele a fejlődő országokban a lányoknak alultáplált, ez pedig az túlkorai terhesség elvetélés egyik oka is. A fiatalkori terhességnek negatív hatása van a gyermekre nézve, 50%-kal nagyobb az esély annak, hogy meghal a baba olyan esetekben, amikor tinédzser anyák szülik őket. 20 év felett ez az arány sokkal anya, anya, alacsonyabb. Tehát nagyon fontos, hogy egészségügyi, reproduktív szolgáltat, egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférjenek ezek a lányok, hiszen egészségükre nézve ennek tartós hatása lehet. A fiatalkori terhességnek a lányok oktatását nézve is súlyos hatása van, és nagyon gyakran pusztán alapoktatásban részesülnek, kiesnek az iskolából saját személyes helyzeteik miatt, a család vagy a közösség nyomása miatt, a korai házasodás miatt, illetve nem engedik meg nekik, hogy visszatérjenek az iskolába, miután megszülték gyermeküket. És még olyan országokban is, ahol ezt lehetővé teszik, a lányok nagyon ö, kis százaléka tér tényleg vissza az iskolába. És minél hossz, hosszabb ideig eh, vannak iskolán kívül a lányok, ez a fiúkra amúgy ugyanígy igaz, annál kisebb az esély annak, hogy visszatérnek az oktatásba. És azok a lányok, akik hosszabb ideig vannak iskolában, eh, kevésbé fennálluk a veszély, hogy fiatalkori terhességet élnek meg illetve a saját életüket érintő döntésekbe is jobban beleszólhatnak, tehát az oktatás csökkenti a fiatalkori házasodás arányát, és nagyon sok tanulmány mutatta azt, hogy az írás tudás segítheti az alacsonyabb fiatalkorú terhességi arányokat. Létezik egy emberi dimenziója is a korai terhességnek. Általában az esélyegyenlőség felé történik az elmozdulás, viszont nagyon sok országban um, szándékosan visszafogják a nők autonóm lehetőségeit, és sokkal kevésbé vehetnek részt a politikai, szociális és gazdasági döntésekben. A káros gyakorlatok elleni jogalkotás ellenére a, a nemi csonkítás, nemi szerek csonkítása, illetve a gyermek házasodás aránya túlságosan magas. 2010-ben 158 országban 18 év volt a legális házasodási határidő, és egy harmada a nőknek 20 és 24 év között fejlődő országokban arról számolt be, hogy 18 éves kora előtt stabil kapcsolatban élt, 12%-uk a 15 év alattiaknak mondta ugyanezt. És nagyon gyakran a szexuális erőszakot a családon belül követik el, és ez az emberi jogi sértéseknek egyik legsúlyosabb formája, és egy életre megbélyegzi az adott ember sorsás, sorsát. Hogyha vala, egy fiatal lány terhes, és ezért nem tud iskolába menni, vagy mert gyermekeiről gondoskodnia kell, jogaitól megfosztják, illetve megélhetési lehetőségei is nehezebbek. Ez pedig súlyosbítja a szegénységet. Az emberjogi szempontból történő megközelítéshez egy keretre van szükség, amely feltételezi, hogy a kormányok is meghozzák a megfelelő lépéseket azért, hogy a, ezek a fiatal lányok hozzáférjenek az oktatáshoz, képzéshez, illetve az egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint egy erőszakmentes életet élhessenek. Létezik egy gazdasági hatása is a fiatalkorú terhességnek, fiatalkori terhességnek, mint említettem, negatív a hatás az oktatás megélhetésük megszerzésére, de ez az és az adott országot is érinti, például növekedhetnek a költségek olyan esetben szegény országokban, hogyha például eh, nem biztonságos abortuszt végeznek ennek következményei miatt, tehát nagyon fontos a jogokba, a fiatal lányok jólétébe befektetni, ennek ennek hosszú távú gazdasági hatásai lehetnek a lányokra, családjaikra nézve. Nagyon fontos lehetőséget biztosítani számukra ahhoz, hogy fizetéshez jussanak, megélhetésüket biztosítsák, azok a beruházások, amelyek megerősítik ezeket a lányokat, hatással vannak a szélsebb körű gazdaságra is, illetve annak is van a költségei, ha ez a beruházás nem történik meg, ennek költségei súlyosak lehetnek, hiszen egy egész életen áll át megnyilatkozik ez a hatás. Mit kell tenni? a tinédzser lányok számára. Holisztikus megközelítésre van szükség, hogy az ő lehetőségeiket, életüket javítsuk. A kormányoknak nemzeti törvényeket kell elfogadniuk, amely 18 évre emeli a legális házasodási életkort. Nagyon fontos, hogy a gyermekházasságokat megakadályozzák, és ennek következményeit nagyon fontos az oktatásba is beruházni, nagyon fontos, hogy a fiatalokat eh, koruknak megfelelő átfogó szexuális eh, tájékoztatást, felvilágosítást biztosítsanak a kormányok. Az oktatás és az információ magában azonban nem elég. Nagyon jó minőségű reproduktív egészségű szolgáltatásokat is biztosítani kell, amelyek hozzáférhetőek a tinédzser fiúk és lányok számára, azért, hogy informált, adat, informált módon hozhassanak döntést. Nagyon fontos fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatások is megfelelő bizalmas szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, és az intézkedések fontos, hogy kiterjedjenek a lányok a támogatására, autonomiának erősítésére, és fontos megváltoztatni a nemi szerepekről való elképzeléseket, az esélyegyenlőségről alkotott elképzeléseket, illetve elkerülni, megakadályozni a szexuális erőszakot. Tehát meg kell védeni az emberi jogokat. A társadalom nagyon gyakran vagy implicit vagy explicit módon a lányt, az adott lányt vádolja, amiatt, ha terhes lesz. Általában ez a terhesség nem egy szándékos döntés eredménye, hanem a választás hiányának az eredménye. Mint korábban említettem, az ECPD 2014 globális jelentése áttekintést biztosít az előrelépésről, a hiányosságokra, a kihívásokról, az akció terv kapcsán, amelyet 94-ben sikerült elfogadni, adatokat gyűjt 176 országból. Ez egy globális közvéleménykutatás volt, és ezek az országok reagáltak. Tehát összevetti a tanulmány eredményeit a civil társadalom és egyetemi kutatás eredményeivel. A főtitkár jelentésének eh, másolata erről a jelentésről a bejáratnál hozzáférhető, ezt nyugodtan vigyék el, és az áprilisi bizottsági eh, konferencián erről szó lesz majd. Időhiánya miatt nem térek ki most a különböző következtetésekre, végkövetkeztetésekre. Egy nagyon fontos pont jelentős előrelépés történt bizonyos területeken, például a szegénység csökkentését illetően, például világszerte az extrém szegénységben élők arányát sikerült megfelezni, 50%-kal csökkenteni, viszont nagyon sok területen nem sikerült beváltani az ígéreteket, és még mindig rengeteg erőfeszítésre van szükség. Ez lett volna az utolsó szlájdom. Az ICPD programja, akcióterve jelentős mértékben hozzájárult a kézzel fogható előrelépéshez a lányok és fiatal lányok számára. Sokkal kevesebben veszik életüket gyermekszülésnél, és többen férnek hozzá az oktatáshoz, politikai részvételhez, illetve több lány jár iskolába. Ezeket a sikerek ezek a sikerek nem, értenek minden, nem érintenek mindenkit egyenlő mértékben, a legszegényebb közösségekben, még a um, gazdagabb országban is uh, a gyermekágyi elhalálozás, illetve a uh, gyermekházasságok uh, problémája továbbra is fennmaradt. Nagyon erőteljes üzenetet közvetít az ENSZ jelentése a szegénységet nem lehet csökkenteni, hogyha az egy, egy esélyegyenlőtlenséget, a diszkriminációt nem kezeljük, hiszen ez a legmarginalizáltabbakat érinti. Ez egy nagyon fontos szempont, emberjogi szempontból is, és a prioritásokat nagyon fontos tükrön, tükrözni az új fenntartható um, agendában is, tehát ez ENSZ-nek, a civil társadalmaknak, az EU-nak nagyon fontos feladatai vannak, fontos együtt dolgozni annak érdekében, hogy a 2014-es globális célok megvalósulhassanak. És mint tettem, áprilisban kerül sor majd a népességgel, fejlődéssel foglalkozó bizottság ülésére. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy ez a téma 2015-ös fejlesztési kereten belül is megmaradjon. A kormányok a kulcsfontosságú szereplői az e ICPD áttekintési jelentésnek, és nagyon fontos ezt a globális fejlesztési agendát továbbvinni. 2015 utáni agendának ez fontos részét kell, hogy képezzem. Nagyon fontos az együttműködés, hiszen így tudjuk biztosítani azt, hogy a szexuális reproduktív egészség, jogok, az esélyegyenlőség, a nem diszkrimináció megvalósulhassanak, hiszen ezek a motorjai a fenntartható fejlődésnek, és fontos, hogy ezek kulcsfontosságú elemei lehessenek a 2015 utáni agendának. És azt gondolom, hogy a szakbizottság utolsó ülésén, ezen mandátum alatt fontos kimondani azt, hogy ennek a háznak az eltökéltségének, eh, szakbizottságának köszönhető az, hogy a ez a téma továbbra is erőkelő helyezte szerepel a napi renden. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Természetesen mi foglalkozunk itt a szakbizottságban a nemzetközi kapcsolatokkal és megállapodásokkal is. Épp ezért nagyon örülünk annak, hogy ön itt van. Én épp most voltam Eh, egy ülésen, amely eh, nagyon szoros kapcsolatban van arról, amit mi itt használt, hallottunk. Eh, elnézést, hogy sietettem. Az Morály asszony két szót, maximum két percet kap ok arra hogy magyar nyelven kérdezzek hiszen óriási érdeklődés mellett folyik a vita szokás szerint jelenleg négy képviselő van itt úgyhogy nem csoda hogy erre a négyre kevés idő marad. az viszont csoda hogy mikor itt van az európai parlamentben az ensz képviselője és a korai terhességek veszélyeiről beszél arról hogy milyen rossz hatással van a lánygyermekekre a eighteen év alatti terhesség amivel természetesen maximálisan egyetértek kizárólag a harmadik világról beszél és nem beszél arról hogy ez a jelenség tömeges méretekben fellelhető most már ugye nyugat európában is de különösen kelet európa olyan országaiban mint például az én hazám magyarország ahol a cigány lakosság körében sajnálatos módon ez a jelenség gyakori. ha úgy tetszik ez egy diszkriminatv hozzáállás hogy a cigány kislány testi lelki egészségét önök úgy látszik kevésbé védik mint az afrikai vagy ázsiai kislányét. első kérdésem hogy mi ennek az oka másik kérdésem pedig hogy a kutatásaik mit mondanak arról hogy a cigányság körében ezt a tragikus jelenséget hogy lehet megakadályozni hogy lehet oda hatni hogy a cigány származású lánygyermekek azzal foglalkozzanak ami az életben a dolguk és a feladatuk lenne tudniillik hogy tanuljanak és lehetőséget kapjanak arra hogy a következő generáció már az emberi méltóság alapján élhesse az életét és ne pedig adott esetben eighteen éves korára háromgyerekes anyaként folytassa ugyanazt a szerencsétlen életet amit a saját édesanyja élt. köszönöm szépen várom a választ. So much, Hannibal, uh, nagyon szépen köszönjük. Hannibal asszony, két part, percben. Nyilvánvalóan ez egy érdekes kérdés elsősorban a fejlődő világban, hiszen ott ö, tömegesen látjuk a, a serdülő ö, terhességeknek a problémáját. A helyzet egy kicsit javult, javult, és elsősorban az utóbbi két-három kormányoknak a közbelépésének köszönhetően. Az egyik 98-ban kormányra lépett vezetőség csökkentette a serdülő terhességeknek a számát több mint 40 százalékkal, ami azt jelenti, hogy a kormány közbelépése valóban működhet, hogyha valóban eleget tesznek. Együttműködtek az egészségügyi szervekkel, az oktatási szervekkel azért, hogy hogy a tinédzserek valóban folytassák a tanulmányaikat, mielőtt munkát keresnek. És ez a program nagyon sikeres volt, és a hatása nagyon jelentős volt. Ezt példaként említem, hogy mit lehet tenni, de, de minden esetre sikerült valamit tenni, és nem csak akkor csökkent, hanem azóta is csökken a, a terhességek, a, a terhességek száma. Tehát vannak megoldások elnök. Most jogot, megadom a szót az előadónak, és az új MDG, tehát a milleniumi fejlesztési célok pont ezt is megcélozta, tehát, de ennek egyetemlegesnek kellene lenni, egyetemesnek kellene lenni, nem csak a fejlődő országokban valóban, hanem az egész világban. Öné a szó. Rövid leszek. Nagyon szépen készülöm a kérdéseket azt hiszem túl gyorsan beszéltem, a tolmácsok is jelezték, ugyanis pontosan arról is akartam beszélni, hogy nem csak a fejlődő országokban probléma a serdülő terhesség, ott nagyobb probléma, de ez az iparosodott országban is probléma, 680 ezer serdülő szül minden évben. Igen, tehát az ön hozzászólása is valóban érvényes. A globális felülvizsgálati jelentésben valóban az egyenlőtlenségről szó van. Vannak olyan csoportok, amelyek marginalizódnak a, a, a társadalomban amikor a szexuális vagy a reproduktív egészségről van szó, vagy serdülő terhességekről, akkor ez az összes statisztikában nem feltétlenül jelentkezik külön. Épp ezért érvényes, amit mondott. Nyilvánvalóan az ENSZ-nek a mandátuma elsősorban a fejlődő országokban van, ezért beszélünk többet ellen, erről. Amit ön mondott, nagyon jó konklúzió, ugyanis eh, a közpolitikák valóban segíthetnek, különösen olyan politikák, amelyek nem csak a lányokat célozzák meg, hogy ne essenek korán teherbe, hanem foglalkoznak azzal is, hogy milyen nyomásokkal is kell szembenézni, és hogy mit vár el a társadalom tőlük. Tehát igen, támogatom, hogy a, a közpolitika ezzel valóban foglalkozom. Elnök, köszönjük szépen. Köszönjük Steneker asszonynak, és a jelentés itt is van, és az interneten is megtalálható. Most pedig a tízes napi rendi pont következik, a magánágazat és a fejlődés, a nők gazdasági megerősítése, és Arancsá González lesz az előadónk, aki a Nemzetközi Kereskedelmi Központnak a vezérigazgatója nem nagyon sok idő áll a rendelkezésére, de talán ez ösztönző arra, hogy még egyszer ellátogat a bizottsághoz. Szeretném megköszönni a tolmácsoknak, hogyha még 10 percet adnának nekünk, de biztosan nem tartjuk hosszabban, mint 10 perccel az eredeti idő alatt, de hogyha mégis ez történne, akkor önök nyugodtan menjenek el. Tehát 12-10-kor fejezünk. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék megosztani önökkel röviden a nemi kérdésekkel kapcsolatos egyik oldalat egy ENSZ ügynökséggel, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ. Én ma arról szeretnék beszélni, hogy a nőket hogy lehet megerősíteni gazdasági szempontból. És ez azért történik, mert 40%-a a, a KKV-knek elsősorban nők alkalmazásával történik, ugyanis 90%-át a jövedelmüknek az ilyen vállalkozásokba ölik, szemben 40%-ával a férfiaknak. És 2030-ig 500 millió új munkahelyet kell teremteni, és ez a KKV kezében lesz. Tehát ezért mondom, hogy szükség van a nők gazdasági megerősítésre. Ez nem egy ideológiai választás, hanem gazdasági választás. Nyilvánvalóan az önök szakbizásokkal a nemek meg, e, megerősítésével foglalkozik, épp ezért a szövetségesei vannak önöknek. Az ENSZ e, megfogalmazta a nők megerősítésének az elveit. Én a hetes szabályról szeretnék beszélni, amely a marketing gyakorlatokról beszél, és más gyakorlatokról, amelyel megerősíthetjük a nők szerepét. Először szeretnék egy rövid példát mutatni arra, hogy a mi ügynökségünk mit tenisz, tesz a helyszíneken, és aztán négy ajánlást szeretnék megfogalmazni, amelyeket reméljük ez a bizottság is az ászlajára tűz majd, hogyha nem is a jelen, jelenlegi és alkotási időszakban, hanem a következőben. Nos, Burundiban a nő kávétermesztőkről van szó, 77%-át az exportnak a nők termesztik, és távoli vidéki területeken dolgoznak, a készségei korlátozottak, és nem tudnak hálózatokhoz kapcsolódni. Mi együttműködtünk velük, megnéztük, hogy milyen korlátaik vannak, és hosszú távú megoldásokat ajánlottunk nekünk. És azt mondtuk nekik, hogy működjenek együtt a Nemzetközi Kávészövetséggel. Ennek vannak Ugandában, Burundiában, Tanzániában, Kenyában is ágai és az ő általuk használt bevált gyakorlatokat kellene átvenni azért, hogy nemzetközi színen is tudjanak kereskedni az általuk természtett kávéval. A minőséget, a csomagolást, a finanszírozhoz való forrást mind megismertettük velük, és biztosítottuk azt, hogy a nemzetközi piacokhoz is kapcsolódhatnak. Tehát a mi ügynökségünk ezt a fajta munkát végzi. Nos, milyen ö, tanulságunkat tudunk leven, levonni az ilyenfajta együttműködésről. Más példát is hozhatnék a gyapotiparból, a mango, a termesztésből, a pasmina gyártásról és a többi, de mivel önök európai szakpolitikákat fogalmaznak meg, e, ezért szeretném ezt ismertetni. Először is, és ma délelőtt már hallottunk erről, az, hogy a nőket rendszeresen be kell venni a tárgyalásokra olyan kérdésekről, amely ők rájuk is hat, hatással van. Tehát a szakpolitikákat a nők segítségével kell megfogalmazni tehát nem olyan politikákat kell kitalálni, amely a status quo-t megerősíti. Például nemzeti exportfejlesztési politikákban bevonjuk a nőket is, tehát hogy ők is a párbeszéd részei legyenek. A kettes tanulság a finanszírozás problémája, mert a nők nagyon nehezen tudnak hozzáférni a fejlődő országokban lévő tapasztalatom ezt mutatja, de e- az európai női vállalkozókkal kapcsolatban ugyanezt lehetne mondani. A nőknek a hozzáférése a tartó, ö, ö, takarékoskodási lehetőségekhez nagyon fontos a nők gyűjtik a kávészemeket, ők mossák ezeket, ők végzik a további folyamatokat is, de a férfiak teszik be az ezzel nyert pénzt a bankszámlájukra. Ugyanis a nőknek nincsen hozzáférése a különböző bankszolgáltatásokhoz. Épp ezért nagyon fontos, hogy a finanszírozási kérdésekkel foglalkozzunk a nők, mint ahogy mondtam, 90%-ban az ő saját társadalmukban fektetik be ezeket a pénzeket. A hármas tanulság az, hogy a kormány közbeszerzés, amely a gazdaságoknak hatalmas részét jelenti, de csak egy százalékban a, foglalkoznak a nők által vezetett, nők által tulajdonában, nők tulajdonában lévő KKV-knak. Ez a világ minden országában felvethető téma, tehát, hogy fontos, hogy a nők által vezetett KKV-k is be legyenek vonva a közbeszerzésbe. Na most ezt lehetne egy léppel, lépéssel kiterjeszteni a nőkre is. Szükség van ehhez persze bajnokokra, és reméljük, hogy az Európai Unió lehet az egyik ilyen bajnok, mert nem csak azért, mert a fejlődő országokban fontos ez, hanem Európában is vannak nők által vezetett KKV-k, ahol ez nagyon fontos. A négyes tanulság az az elszámoltathatóság és monitorozás területén fontos. Itt is szeretnék példát felhozni arra, hogy mit mértünk és amelyre eh, figyelmet kell fordítani. Tudjuk, hogy a nemek közötti eh, egyenlőségre koncentráló támogatás az eh, jelenleg a szociális ágazatra koncentrálódik, és nagyon kevés támogatás, fordul a gazdasági ágazatokra vagy pedig gazdasági lépésekre, vagy a nők gazdasági megerősítésére. Csak 2%-a a támogatásoknak a gazdasági ágazatban célozza meg a nemek közötti egyenlőséget. Épp ezért nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság együtt a fejlesztési bizottsággal együttműködjön azért, hogy ez a segély nagy részben a gazdasági szerep megerősítéséhez fog koncentrálódjon. Remélem, hogy ez a rövid összefoglaló a Nemzetközi Kereskedelmi Központ munkájáról felkeltette az önökben az érdeklődést, hogy amikor legközelebb eljövök, akkor erről még beszélhessek. A 2016 utáni fejlesztési programban ennek a szakbizottságnak nagy a szerepe abban, hogy a nők gazdasági szerepének megerősítésére koncentráljanak. Köszönöm szépen, és várom, hogy továbbra is kapcsolatban maradunk egymással. Köszönöm szépen. Mint már elmondtam, ez egy nagyon érdekes téma lesz majd a következő ciklusban is szerintem. Említette is, a nők keményen dolgoznak, ezt pontosan tudjuk, de néha nem kapnak érte pénzt, vagy kevesebbet kapnak és mások pedig lefölözik a hasznát a munkának, ők pedig sokat dolgoznak érte. És a fejlesztés generálása szempontjából fontos, hogy a nőket bevonjuk, tehát szorosabban együtt kéne működni velük, mert és itt észre lenne figyelembe venni ezt a gender kapcsolatot erősíteni kellene a mi szakbizottságunk és a DEVE szakbizottság között. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk. Elnézést kell kérnem még egyszer, hogy ilyen későn került sorra, de sikerült végül is 12-10 előtt a befejezni a munkát, ez a tolmácsok miatt van. Ezzel lezárom ezt az ülést, a ciklus utolsó üléséről van szó, és eh, szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak. Eh, végig kísértek bennünket az egész mandátum időszaka alatt. Eh, ez egy fontos dolog. És hogyha szeretnék, szívesen vendégül látjuk Önöket a koktélunkon, szívesen látjuk Önöket, döntsék elő. Egy rövid kis beszélgetésre és sort keríthetünk. Köszönöm szépen!